11.30-kor délelőtt. Következő napi rendi pontunk jelent. Jelent. És ez a szorítollából a különféle beszélés anyagok csomagolásáról, címkézéséről szól a jelentés. Először négy percben maga az előadó asszony, a szájasszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen elnök asszony. Biztos úr. Nagyon szakmai jellegű technikai jelentés ez, és külön megköszönném az árnyékelődóknak a nagyon jó együttműködést, valamint asszisztenseimnek, meg az Európai Bizottságnak is a szakmai támogatást, amelyet nyújtott a jelentésem megírás során, meg általában a teológus során. Lássuk, miről is van szó voltak épp. Címkézés, csomagolás, a téma, olyan szabályozás, vagy úgy kell ezeket leszabályozni, hogy a globális harmonizált rendszerbe illeszkedjék. Ez egy ENSZ-ben kialakított rendszer, amely a veszélyes vegyi anyagok csomagolását, címkézését szabályozza a fogyasztók tájékoztatására, végsősorban védelmére. Különféle veszélyek kockázatok állnak fenn ezek az anyagok kapcsolatban, amelyeket ismertetni kell a fogyasztóval. Konkrét, specifikus megfogalmazások és címkézési formák révén tájékoztatva a fogyasztót ezen anyagok miben létéről. Miután a szabályozás elfogadásra került, kiderült, hogy technikai kiigazításokra van szükség az irányelv keretein belül. Tudnilik utalni kell a vonatkozó EU jogszabályokra, a vegyi anyagok címkézésről szóló irányelvre. A majdnem mindegyik módosító erről a dologról szól, tehát e- ez, ez a technikai kiigazítást igyekeznek erről elirányozni, utalva arra az öt vonatkozó irányelvre, amely témába esik. De mindezek a módosítók voltak éppen az irányelv alkalmazási körét nem érintik, nem módosítanák, sem a védelem szintjét nem törekszenek módosítani. Ez fontos látnunk, amikor mérlegeljük őket. Az is fontos, hogy az indoklásban kifejtésre kerül, hogy technológiai fejlődés történt, az elmúlt időszakban, és ennek emiatt, meg a folyamatos technológiai fejlődés miatt az öt, vonatkozó öt jogszabályt folyamatosan felül kell vizsgálni, frissíteni kell, annak érdekében, hogy megfelelő védelmet nyújtsunk folyamatosan az új és új technológiai fejlesztések, az új anyagok, vegyületek, keverékek létrejötte során. Ugye a munkahelyen előállítások során, mint felhasználások során. Egyes szakmák és egyes szakmákban dolgozók, akik napi munkájuk során kezelik e, vagy alkalmazzák ezeket a vegyi anyagokat, fontos, hogy kiemelt védelmet kapjanak. Ez az erőteljes védelem ezen munkavállalók esetében, tehát nagyon fontos, és erre vonatkozóan íródtak módosítók. Aztán az állapotos, illetve gyermekeket szoptató anya, anyák, akik ilyen munkahelyeken dolgoznak, a különféle vegyi anyagok, illékony anyagok, peroxid arra vonatkozóan külön utalások kell történjenek, erről, ezekről is szólnak tehát módosítók. Aztán a munkavédelem és hát a munkahelyi egészségvédelem tekintetében nem jelentenek ezek a rendelkezések különös terheket, és a parlament úgy tűnik egészében támogatta ezeket a módosítókat. Egészében az is fontos, hogy a KKV-kat ne terheljük túl független, fő, szükségtelen jogszabályokkal, szabályozással, bürokráciával. Ez egy dolog egyik oldala. A másik persze az, hogy a munkavállalók védelme semmiképp sem tekinthető tehertételnek, hanem nagyon fontos cél, független attól, mekkora méretű a vállalat, ahol dolgoznak. Oh, Andor. Andor László. biztos úr szó. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselő asszony, a képviselő urak, az Európai uh, Bizottság nevében nagy örömmel és megtiszteltetéssel uh, veszek részt uh, a javaslat mai vitájában. Az irányelv javaslat kiváló együttműködés eredményeképpen jött létre minden szinten, az Európai Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít az intézmények munkájának, és úgy ítéli meg, hogy nagyon fontos, hogy Európában megvédjük a munkavállalók egészségét és biztonságát első olvasatban a tanács is megállapodott erről a javaslatról. A foglalkozatási szakbizottság előadója szorosan együttműködött a tanácssal annak érdekében, hogy mára egy közösen megállapodott szövegtervezetet tehessünk az asztalra, amely a munkavállalók magas szintű védelmét szolgálja a vegyi anyagokkal szemben, magas szinten a munkahelyen. A javaslat, amiről a megállapodás megszületett, nem csak egyértelmű jogi szöveget eredményez, hanem közérthetőt is, amit könnyebb lesz alkalmazni nemzeti szinten, és így a munkavállalók munkabiztonsága, munkaegészsége javulni fog egy új rendszer alakult ki az EU-ban, ennek eredményeképpen jött létre ez az új irányelv. Az új vegyi anyag osztályozás rendszerét 2008-ban vezették be, illetve fokozatosan lépett hatályba az elkövetkező évek során. Az EU, illetve az ENSZ globálisan harmonizált rendszere így most már összhangban lesz egymással az irányelv nem csak magas szintű munkaegészséget, munkabiztonságot biztosít, hanem pozitív kontribúciót tesz a globális vegyi anyagszabályozáshoz. Üdvözlendő az önmagában is, hogy a vegyi anyagok okozta veszélyeket nem csak az EU-ban, hanem a kulcsfontosságú kereskedelmi partnerekkel az egész világon eh, azonos módon ítéljük meg. Egy sor iránymutatást is kiad az Európai Bizottság, ami segíti a vállalkozásokat, a munkavállalókat a régebbi rendszerről való átállásban, és az iránymutatás ingyenesen a bizottság weboldalán is rendelkezésre áll. A három oldalú érintetti egyeztetéseken alakult ez ki. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, most pedig a frakciók nevében szóló következnek de Krisztensen kollega az első. Köszönöm szépen, elnökasszony. Köszönöm, hogy ilyen kiváló munkát végzett az előadás készítője. Köszönet az együttműködésért, meg kell védeni minden egyes munkavállalót ugyanis joga van a munkavállalóknak a munka a munka ez sosem szabad administratív tehernek tekinteni. A szociális párbeszéd is igen fontos. Úgy gondolom, hogy nem mondhatjuk, hogy maguktól is felismernék az emberek, hogy milyen anyagokról van szó. Nem gondolom, hogy a bizottságnak megfelelő lett volna a hozzáállása a szociális párbeszédhez. A vegyi anyagok, a csomagolás témája sosem szabad, hogy tehernek tűnjön. A költségekre nagyon oda kell figyelni, mondják, de ez nem szabad, hogy ürügyé váljék. Gondoskodnunk kell arról, hogy megelőzzük a baleseteket a munkahelyeken, különösen az olyan szakmákban, amelyek különösen vannak téve a vegyi anyagok okozta veszélyeknek. Meg kell védeni a gyárban dolgozókat, vagy a fodrászatokban dolgozókat, hogy tudják, hogy milyenek a veszélyek, mekkorák a kockázatok. Nagyon nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy óriási küzdelmet kell itt megvívnunk az európai munkavállalók megvédése érdekében. Köszönöm. Harkin azt. Thank you, and I... Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani az előadónak is, ugyanis rendkívül pragmatikus megközelítésből közelítette meg ezt a kérdést. Nagyon fontos, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát növelni tudjuk. Létezik ugye az ENSZ globálisan harmonizált rendszere, amelyel 2005 óta dolgozunk együtt, ez rendkívül fontos, mind európai szinten, mind pedig világszinten. Jelenleg öt olyan Európai Uniós irányelvünk van, amely még mindig a régi EU-s klasszifikációt és a régi EU-s besorolást alkalmazza, ezért ezt az öt irányelvet át kell alakítani, ennek a hivatkozásait és a terminológiáját az új szabályokhoz kell alkalmazni. Vannak különösen kitett munkavállalók, például a fiatalok, a várandós nők, stb. stb. Ezt a listát, tehát a különösen kitett munkavállalók listáját is bővítettük, és külön iránymutatást kell kidolgozni a KKV-k számára. Egyértelművé tettük, hogy a munkavállalók egészsége és biztonsága nem lehet teher a munkaadók hátán, hanem ez egy alapvető emberi jog. Köszönöm szépen, most Zuber képviselőnek adok szót. Köszönöm. Köszönöm. Elnök asszony. Mindig jó dolog, hogyha erősítjük a jogszabályokat a munkavállalók egészségvédelme érdekében. Ez esetben a cél, hogy megelőzzünk olyan baleseteket, amelyek a munkahelyen állnának elő, ahol veszélyes anyagokkal dolgoznak. A vonatkozó irányelv minimum standardeket határoz meg a tagállamok számára, legfőképp a munkahely, a munkavédelem, a munkahelyi biztonság, egészségvédelem tekintetében. Az irányelvek cél, hogy fenntartsák a már létező munkavédelmi szintet. Ez feltétlenül tám üdvözlendő. Nem szabad korlátozásként értékelnünk ezeket a szabályokat, sokkal inkább egyfajta alapjogként melyek a munkahely, a munkaerőpiac bizonyos szegmenseit szabályozzák le, a kockázatokat csökkentve. Ez mindenképp üdvözlendő és örömteli. Sajnos azonban, ha a valóságot vizsgáljuk, látni kell, hogy nagyban különbözik a jogszabály, illetve az elmélet és a tényleges gyakorlat. Sok esetben gyenge, rossz körülmények között dolgoznak az emberek, nagyon hosszú munkaidőben, intenzív uh, munkarendben, és nem nagyon tájékoztatják őket sok esetben, nagyon sok munkahelyen a munkavállalókat a, a munkavédelmi szabályokról. És nem mindenhol érvényesülnek a egészségügyi szabályok sem. A tagállamokban bizony nagyban különbözik sok esetben a, a egyébként adekvát jogszabályi szint és a valóságos munkakörülmények. Ebbe kell tehát főleg beruházni. A munkakörülményekbe, a munkahelyi egészségvédelem, higiénia kell, hogy érvényesüljön, és ha ez nem történik meg, az bizony bűncselekmény, és akár anyagi kártérítési kell nyújtani a munkahelyi balesetek áldozatainak. Persze nagyon sok tagállamban nem nagyon örülnek ennek, ezeknek a szabályoknak. A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 rendkívül fontos. Örülök annak, hogy Andor biztos úr is jelen van. Talán ő tájékoztat majd bennünket arról, hogy állnak voltak éppen a dolgok, és a mezőgazdasági munkavállalók egészséghelyzete, illetve beteg szabadság hogyan alakul, különösen a vegyi anyagokkal dolgozó, tehát műtrágyák és egyéb vegyi anyagokkal dolgozó mezőgazdasági munkavállalókra gondolok. András Perea. La verdad es que esta directiva viene a poner negro sobre blanco lo que es protección Ez az irányelv feketén-fehéren meghatározza, hogy miben áll a munkavállalók egészsége és biztonsága. Meg védeni őket a vegyi anyagok támasztotta veszélyektől. Ez nem a vállalkozók vállán nyugvó teher, hanem mindenáron meg kell őket védeni. A szociális párbeszéd nagyon fontos, hogy belekerült a tervezetbe az ilyen típusú szabályozás szinte mindig azokat a munkavállalókat érinti, akik nagyon nehéz helyzetben vannak egyébként is a textiliparban, vagy más nehéz munkakörülmények között. Erről sosem szabad megfeledkeznünk, Baszeszkú asszony doamnă președinte deși discutăm despre un regulament foarte tehnic. Köszönöm szépen. Valóban rendkívül szakmai, technikai jellegű anyagról van szó, és a cél az, hogy koherens legyen a jogszabályok összessége a veszélyes vegyi anyagok és keverékek kezelése tekintetében. Nagyon sok veszély áll fenn, különösen a, a, a terhes nők számára, munkavállalók számá, részéről, és sok esetben nem azonnal érzékelhetőek a negatív hatások, akár a születendő gyermekegészségre károsodhat, hanem csak később derül ki, amikor a betegségek jelentkeznek. A szoptatós anyák esetében is nagyon könnyen átkerülhetnek ezek a vegyi anyagok és a negatív hatások a gyermek szervezetébe. Nem sok esetben nem megfelelően fejlődnek ezek a gyermekek. Nagyon elterettek sajnos ezek a negatív jelenségek, ezért kell nagyon nagy figyelembe lennünk erre, harmonizálva ezeket az irányelveket a lehető magasabb biztonsági szintet nyújtva a munkavállalóknak. Andor. Köszönöm szépen Baszeszko asszonynak, most Andor biztos úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen a megjegyzéseket, köszönöm szépen a visszajelzést. A bizottság természetesen várja, hogy a tanács elfogadja ezt a tervezetet, és hogy az irányelv a hivatalos labban megjelenhessen. Meg vagyunk győződve arról, hogy rendkívül fontos munkát végzünk, és jelentősen hozzájárulunk majd az európai munkavállalók egészségéhez és biztonságához. Mint ahogy Krisztiánszen úr is elmondta, minden egyes szociális partner számára fontos volt, fontos és fontos lesz ez a téma. És Nikolász úrnak pedig azt szeretném elmondani válaszképpen, hogy természetesen mi is úgy gondoljuk, hogy vannak olyan specifikus ágazatok, amelyekre külön ki kell térni, de mindenképpen fontos, hogy átfogó szabályokat hozzunk. És minden egyes ágazatnak magának kell felismernie, hogy melyek azok a specifikus esetek, amikre oda kell figyelniük. Például az elektromágneses mezőnek való kitettségről beszéltünk, mint példa. Tehát meg kell nézni, hogy a különböző ágazatokban melyek azok a specifikus veszélyek, amelyekre ki kell térni. Hárkin asszony megemlítette a KKV-ket, természetesen segítenünk kell a kis és középvállalkozásoknak, hogy meg tudjanak felelni a megfelelő szabályoknak úgy, hogy nem kell rájuk rónunk hatalmas terheket biztos vagyok abban, hogy megfelelőképpen tudunk majd együttműködni a munkahelyi egészség és biztonság témakörében. Köszönöm szépen, most pedig visszaadom a szót az előadónak, Eszei asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vitából világossá vált számomra az, hogy az, hogyha átlátható, erős szabályok alakulnak ki e területen, a semmiképp sem teher a váltok számára, sokkal inkább garanciát jelent, úgy a munkaadó, mint a munkavállaló szempontjából. A friss, aktuális információ nagyon fontos. Sok KKV számára lehet, hogy nehézséget jelent az, hogy napi szinten frissítsek az aktuális információt e tekintetben. Ezért helyén való, hogy az Európai Bizottság segíti őket ebben, ahogy Andúr úr jelentett erről van egy külön weboldal a KKV-k ingyenes tájékoztatására a legfrissebb aktuális ö, információk tekintetében. Ez fontos, és beleegyezik a jelentésbe. Az ilyenfajta iránymutatás ö, létfontosság lehet a KKV-k szempontjából. Úgyhogy ez az óhajunk teljesült, köszönet érte. Yeah. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε και θέλω να σας θυμίσω ότι ψηφοφορία... Köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát, a szavazásra pedig holnap 11 óra 30-tól kerül sor. Most következnek az egyperces hozzászólások. Először is Preda úr.